Az elnök. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Szeretnék mindenkit kérni, hogy foglaljanak helyet. Az ülést megnyitom. Creighton asszony még nincs itt a teremben, úgyhogy javasolnám, hogy barroso úrral kezdjünk. Odi úr. Tisztelt elnök úr! Rendszeresen felhvtam a figyelmét arra, hogy a politikai kapcsolatok hiánya amit tartott a parlamentünk az Európai Tanács elnökével. Én azt javasoltam, hogy erre az előkészítő ülésre azért hívjuk meg, hogy a jogalkotási kérdéseket tudjuk tisztázni, illetve a politikai kérdéseket is az Európai Tanács elnökével. Nagyon régóta az Európai Tanács elnöke nem jár ide el a szerződés 15. cikke értelmében, és ezt nagyon sajnálom, mert a francia köztársasági elnökkel tegnap, amit megbeszéltünk, azt a tanácselnökével kellett volna, hogy lefolytassuk azt a vitát. És nem tudom, hogy őt nem fogadta el a meghívásunkat, vagy nem hívták meg. Egy európai tanács, fontos tanácsülés előtt nem jön ide, hogy tárgyaljon a parlamentünkkel a pénzügyi kilátásokról. Hogyha ezt a kérelmet továbbítaná neki, hogy jöjjön el, és az Európai Parlamenttel építse a politikai kapcsolatokat. Nagyon köszönöm, elnök úr, és remélem, hogy egyszer majd ön is abban a helyzetben lesz, hogy vég részt tud venni az összes ülésen, és az Európai Tanács elnöke is részt vesz az üléseinken. Köszönöm. Eh, hello, Odi. Odi úr. Az Európai Tanács elnöke, gondolom Rompoy úrról beszél, mindig meghívott a parlamentnél, és elvben a eh, soros elnökség a partnerünk, nem pedig a tanács elnöke. Tudom, hogy az önök frakciójából sokan igen közel állnak Van Rompuy úrhoz, tehát esetleg a meghívásunkat a révükön is megerősíthetnék a legközelebbi alkalmakkor. Én állandóan kérem és meghívom, hogy fáradjon el, de jogilag még egyszer, tehát eh, Kenny úr és nem Van Rompuy úr a mi tárgyaló partnerünk, és eh, számos pontosító eh, munkát kell még elvégeznünk a szerződéssel kapcsolatban. Szoboda úr, hát függetlenül hogy ismét támogatom az előttem szólót. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások, a költségvetési tárgyalások az ír elnökséggel kell, hogy történjenek, miután nem Van Rompuy úr a tárgyaló partnerünk. Tehát ezt így értelmezhetem? Elnök úr, teljesen egyértelmű a jogi helyzet. Az Európai Tanács holnap és pénteken dönt a politikai akaratról. A éves pénzügyi keret tekintetében a szerződés 2.12-es cikke értelmében, és ennek elnöke éppen most lépett be a terembe, tehát a tárgyaló partnerünk Kenny ír miniszterelnök úr. Az elnökök értekezletén már többször elmondtam, hogy a négy oldalú találkozókon az Európai Tanács tárgyalópartnere az ír soros elnökség, a kormányfők esetében pedig Van Rompuy úr. Ez szerződésileg nem teljesen egyértelmű jogi helyzet, ezt meg kell mondani. Nos tehát, örömmel üdvözlöm Creighton asszonyt, és rögtön meg is adom önnek a szót, hogy ismertesse a tanács előkészületeit a csúcs találkozót megelőzően. Mr. President, honorable... Elnök úr, tisztelt képviselők!